Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Megnyitom az ülést. Pontosabban folytatjuk a december 17-én berekeztett ülésünknek a menetét, és szomorúan kell önöket tájékoztatnom, hogy Pilar Juárez Bohal a Haiti látó